I declare the meeting. Nagy megtiszteltetés, hogy köszönthetem, önöket, és megnyitom az ülést. Mindenkit emlékeztetek arra, hogy a mai találkozásunk célja az, hogy megválasszuk az elnököt és alelnököket a 191-es szabály értelmében. A helyettesek neveit felírtam, a 187-es szabálynak megfelelően, a, ugye a frakciótól kaptuk az információt. Azt is Rögzítettem, hogy szavazatképesek vagyunk, tehát akkor kérném a jelöléseket a szakbizottság elnöki tisztére, és elsőként a GUE koordinátorának, Szondegárd úrnak adom meg a szót. Uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Helyettes tag vagyok, póttag vagyok, mert uh, akit helyettesítek egy másik szakbizottsági ülésen van, Kostas szeretném elnök, Kostas urat szeretném javasolni. Az elnök, kérdezem, hogy van-e még egyéb jelölés? Gustafsson urat akkor jelölték, mondja az elnök. Kérdezem, hogy mindenki egyetérte ezzel a jelöléssel. Nagyszerű, akkor köszönöm. I declare, I declare Mr. Gustafsson to be our chair, to our new chair. Thank you very much for your previous work, and I wish you... Gustafsson úr tehát az új elnökünk. Sok sikert kívánok neki, és nagyon jó egészséget az elkövetkezendő két és fél évben. Örömmel várjuk az együtt folytatott munkát, és át is adom az elnöki tisztet. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni, úgyhogy figyelmeztetek mindenkit, aki nem beszél svédül, tegye föl a fejhallgatóját. Köszönöm szépen, hogy bizalmat szavaztak nekem. Három hónap után meg is választottak, hát nagy megtiszteltetés ez számomra. És nagyon remélem, hogy továbbra is élvezem majd az önök bizalmát a Nőjogi Bizottságban a kemény munkámmal. Remélem, hogy a, az Európai Parlament döntéshozatali folyamataiba mindenhová be tudunk majd épülni. A titkársággal, Eva Brit Svenssonnal, a folytatott munkát kívánom tovább építeni. Legalább most már a zsargont megszoktam. Vi kommer nu gå in eh, på valet av... Úgyhogy most sor kerül az alelnökök megválasztására, és kijelentem, hogy szavazatképesek vagyunk, tehát megtarthatjuk a szavazást. Kérem az első alelnökre a jelöléseket, és Negyelcsova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, és először is gratulálok az ön megválasztásához a néppárt nevében. Járóka Líviát javaslom az első alelnöki helyre. Eh, är det någon annan som begär ordet med anledning av det? Köszönöm. Van-e valaki, aki szólni szeretne? Nem. Akkor egy jelöltünk van. Járóka asszony. Akkor ezt közfelkiáltással ugye megszavazhatjuk. Meg kell kérdeznem, hogy elfogadja a jelölést. Thank you. Köszönöm. Uh, És azt is be kell jelentenem, És természetesen a pénzügyi érdekeiről is beszámolót kell majd adnia. Azt hiszem svédnél maradok, mert a tolmácsok számára követhetetlen, hogy hogy ugrál az elnök úr. It's easier if you stick to English. here in the parliament speak. Euró-angolt beszélünk, könnyebb kommunikálni, mondja a hölgy. Uh, so, and I, I listen to the more experienced members of the... Én mindig szívesen hallgatom a tapasztaltabb tagjait a bizottságnak. Úgy értesültem, hogy Járóka asszony valójában elvégezte ezt a tevékenységet, vagyis beszámolta az anyagi érdekeiről. Egy jelöltünk van csak, tehát azt gondolom, hogy közfelkiáltással meg tudjuk választani. És kérem jöjjön is föl ide hozzám. It's not so easy to take it in English. Nem olyan könnyű eh, angolul csinálni ezt a dolgot, mert nincsen meg a szakszókincs a levezetéshez. Könnyebb, eh, könnyebb ezt svédül csinálni, több ezerszer csináltam. Thank you. Most akkor a második alelnököt választjuk meg, és eh, továbbra is megvan a szavazó többség. A jelölteket, eh, jelöltet szeretném hallani, és ezért megadom a szót Estrella asszonynak. Oh, sorry, Mrs. Thompson. Thompson asszonynak. Good, thank you very sorry, much. Sorry. And, uh, second vice chair, I... Köszönöm a második alelnök eh, jelöltnek. Edith Estrellát javaslom. Van-e más jelölés? Nincs. Akkor kijelenthetjük, hogy Estrella, el, bocsánat, megkérdezem Estrella asszonyt, hogy elfogadja -e a jelölést. And I also inform you that Mrs. Ella had duly completed the... Estrella asszony is leadta a pénzügyi érdekeltségeiről szóló beszámolóját éppen ezért itt most meg is választhatjuk. Egy jelölt van csak, ezt akár eh, tapsal is megtehetjük. Please take a seat here at the podium. Kérem, hogy jöjjön föl ön is ide. Köszönöm, a harmadik alelnököt választjuk most meg. Továbbra is megvan a szavazattöbbség, illetve a határozatképesség. Harmadik elnök jelöltre kérek egy jelölést. Nedelcseva asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Elizabeth Morosát itt javasolom. More nomination. Van-e más jelölés? And uh, then I will ask Mrs. Mrs. Morin Chatier if you concede to, to, to, Akkor megkérem uh, a hölgyet, hogy elfogadja. Megkérdezem, hogy elfogadja a jelölést. Igen, elfogadja. Morin Sáti asszony. Duly complete declaration of financial interest. És ő is leadta a pénzügyi jelentését. Csak egy jelölt van, és megválasztjuk a hölgyet. moving on to the election of the fourth vice chair. Köszönöm, a negyedik alelnököt választjuk most meg, és eh, továbbra is határozatképesek vagyunk. Eh, kérem a jelölést. Negyelcseva asszonynak adom meg megint a szót. Köszönöm, eh, elnök úr. Barbara Materát javaslom. Köszönöm. Elfogadja a jelölést? Sí, presidente. Igen, elnök úr. Other mm, uh, nominated? No. Van-e más jelölés? Matera asszony is uh, beadta a szükséges papírokat. Egy jelölt van, Matera asszonyt megválasztjuk negyedik jelölt, ne alelnöknek. thank you very much everybody and then we're moving on to adoption of agenda and now I'm switching back to Na most vissza fogok azért állni svédre Och vi har då en... Eh, det... Nos, vannak-e napirend változtatási kérelmek? Morien Setyi azt szeretné, hogyha a szavazások sorrendjét megváltoztatnánk. Az első szavazás ennek értelmében a nők részvétele a politikai döntéshozatalban lenne. Erről szavaznánk először. Sophie Intfeld asszony még nem érkezett meg, és így meg kell változtatni az ő jelentésének a ö, lefolyását is. Meg tudjuk így, el tudjuk így fogadni a napirendet? Igen, el. Most pedig az elnöki közlemények következnek. Először is szeretném közölni azt, hogy Figueiredo asszony elhagyta a parlamentet, és Szuppe asszony fogja őt helyettesíteni, viszont Szuppe asszony nem tudott ma eljönni, és egy másik szabizottságban megválasztották őt alelnöknek. De üdvözöljük Kochmerin asszonyt itt a szabizottságunkban, a szabizottsági tagunk lett, Ezek azok a változások, amelyek bekövetkeztek az elmúlt időszakban. És ahogy már többen is tudják azt, Szabina osztályvezető lesz nálunk, illetve nem fog már nálunk osztályvezető lenni. Február 1-től egy másik titkárságra kerül, a munkaerőpiaci titkárságra. Sokan sajnálják ezt rendkívüli módon. Nagy kár azt, hogy Szabinát elveszítjük. Nagyon hiányozni fog ő nekünk. Olyan személyről van szó, aki rendkívül megbízható és hatékony, rendkívül profi módon látja el a feladatait, és a parlamenti munka során is rendkívüli szakértelemről tett tanúbizonyságot, nagyon sokat tett a szakbizottságunkért, sokat tett azért, hogy a szakbizottság munkamódszere javuljon, és ez ahhoz vezetett, hogy a szakbizottságunk valóban magas elismerésnek örvend, nagyon sok jogokatási munkában vettünk részt, ami rendkívül fontos volt, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget előtérbe helyezzük. Köszönöm szépen minden munkát, amit eh, Szabina elvégzett, és eh, rendkívül sok sikert kívánunk neki a további karrierje során. És ott a koordinátori ülésen is elhangzott, hogyha lesz hogyha van ennek bármilyen fajta előnye is, akkor az az, hogy a foglalkoztatási szabizottságai nagyon jó viszonyunk lesz, direkt kapcsolatot tudunk így létrehozni a foglalkoztatási szakbizottsággal. Örülök annak is, hogy ma este fél hétkor sokan részt fognak venni ezen a kis búcsú partin és így kisebb körben is köszönetet mondhatunk majd Szabinának az eddigi munkájáért, és további sikereket kívánok a munkájában. E- e- Most pedig a koordinátori ajánlásokkal kapcsolatos elnöki közlemények, ezeket megkapták, ezeket az ajánlások, nincsen ezzel kapcsolatban semmilyen fajta ellenvetés, tehát azból indulok ki, hogy elfogadtuk ezt a pontot. És rátérhetünk a hetes napirendi pontunkra. Nők és férfiak közötti esély egyenlőség az Európai Unióban. Itt Sofint Felt asszonynak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek. Bizonyára tudják, hogy 236 módosító volt a jelentésemmel kapcsolatban, és amikor az első sokból magamhoz tértem, akkor rájöttem, hogy az igazából pozitív és konstruktív eh, módosítókról van szó. Nagyon sok módosító kötődik a gazdasági és eh, munkaerőpiaci kérdésekhez, körbeadtam 19 kompromisszumos módosító javaslatot, amelyek besorolják, becsoportosítják a hasonló módosítókat egy tömbbe. Nem volt még alkalmam arra, hogy ezt részletesen megtárgyaljam az árnyék jelentéstevőkkel, de remélem, hogy erre hamarosan sor kerülhet. A fennmaradó módosítókból úgy gondolom, hogy nagyon sokat el tudok majd fogadni, de egyértelműen vannak olyan pontok, ahol még különböző a nézőpontunk, és ahol szavaznunk kell majd. A módosítókat a következő témákba lehet besorolni, ahogy mondtam már, minden, ami a munkaerőpiachoz, a gazdasági válsághoz, a 2020-as stratégiához kötődik, az elég nagy részét teszik ki a módosítóknak. Nagyon sok módosító érkezett a nem alapú, illetve a nők elleni erőszakkal kapcsolatban. Vannak olyan módosítók, amelyek a um, anyasági szabadsággal, szülési szabadsággal, a gyermekellátással foglalkoznak, és vannak olyan kérdések, amelyek a nők döntéshozatalban betöltött szerepével foglalkoznak, a nők és férfiak fizetésében mutatkozó különbségekkel foglalkoznak. A többszörös diszkriminációval foglalkozó módosítók is vannak, az idősödő népességgel foglalkozó módosítók is vannak, és számos kérdés kötődik a szexuális és reproduktív egészséghez is. Ahogy már elmondtam, sikerül majd a legtöbb esetben megállapodásra jutni. A legvitatottabbak azok a módosítók, amelyek a szexuális és reproduktív egészséghez kötődnek, a kvótákhoz kötődő módosítók is vitatottak lehetnek, de az állandóan visszatérő vita úgy gondolom, hogy azoknál a módosítóknál lesznek, amelyek a szülési szabadsághoz kötődnek, és itt szerintem mindenképpen vita lesz, és majd szavaznunk kell. Végezetül még mindig remélem, hogy itt is sikerül majd megállapodásra jutnunk. Azok a bekezdésekről van itt szó, amelyek az egyszemélyes háztartásokhoz kötődnek. Itt vagy félreértés van, vagy sokan nem ismerik ezt a témát, vagy, vagy lehet, hogy tényleg ez vitatott kérdés, nem tudom. Tehát ennyit szeretném, ennyit szeretném bevezetőként mondani. Thank you. Köszönöm. Nevelova kolléga képvis következik. Köszönöm szépen. Celú Európsku Unió, Európsky Parlament bola zaslaná nám... Nem kapunk tolmácsolást. Excuse me, but interpretation... Elnézést kérek, mondja az elnök úr, valami technikai probléma van a tolmácsolással. Úgyhogy meg kell kérjem, hogy kezdje újra Kezdjem az elejéről, kérdezi a képviselő asszony. Tudok angolul is beszélni, hogyha akarják. Nem, nem, nem, ne beszéljen angolul, csak legyen szíves, kezdje még egyszer, mert valamilyen probléma volt a tolmácsolással. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Ez egy nagyon fontos jelentés, nagyon átfogó, és a szakbizottságunk életében is nagyon fontos, az Európai Unió számára is kiemelkedő jelentőségű. Nem az előadó hibája, de azt kell mondjam, hogy ezt a jelentést karácsony előtt kaptuk meg, és tessék, a módosítók határideje, határideje ugye megint nem a mi szakbizottságunk hibája, ez de nagyon korá, korai időszakra esett. Karácsony után szinte be is kellett adnunk a módosítókat, és tegnap kaptuk meg a módosítók fordítását, ami szerintem ez nem megfelelő, ezt el kellene, hogy kerüljük a jövőben mert túl, kis, túl kevés időnk jut arra, hogy ezeket tanulmányozzuk. Tehát visszatérve a jelentésre, az előadó nagyon fontos témákra összpontosít, amelyek számára fontosak. Én a szocialista frakció árnyék előadója vagyok, és azt kell mondjam, hogy a szocialista frakció nagyon sok mindent hiányol. Ez nem jelenti azt, hogy nem szeretjük, nem tetszik nekünk ez a jelentés, és nem tetszenek nekünk a módosítók, de azért vannak itt hiányzó dolgok, 236 módosító született, a 19 módosító, kompromisszons módosítónak a legnagyobb részével egyet tudunk érteni, remélem, hogy úgy tudjuk majd kiegészíteni ezt a jelentést, hogy számunkra is elfogadható legyen. Remélem, hogy a következő ülésünkön az előadóval kompromisszumot tudunk kötni, és így támogatni tudja majd a frakcióm is a jelentést. Köszönöm szépen. Most pedig, mondja az elnök, Joruke asszony, Jaroka asszony következik. Köszönöm szépen a munkát, tulajdonképpen már mindent elmondtak itt, minden kompromisszumos módosítóval megpróbáljuk a szinte két majdnem 250 módosítót helyettesíteni. Nagyon örülünk annak, hogy a számunkra fontos elemek benne vannak, legyen ez munkaerőpiac, vagy a nemi erőszak, tehát számunk, a számunkra fontos témák benne vannak. Nagyon keményen fogalmaz a gyermekgondozással kapcsolatban, az intézményekkel kapcsolatban. És ennek a nőnek, ennek a szakbizottságnak a feladata az, hogy ezt a témát felvesse. Azért, mert úgy tűnik, hogy a legtöbb kormány nem érti meg, hogy mit jelent anyának lenni és mellette dolgozni. Tehát a magánélet és a munka összehangolásának a témája nagyon fontos, illetve a fizetési különbségek a férfiak és nők között szintén fontosak. A következő ülésünkön fogunk majd erről még beszélni. És természetesen a, az a három kérdés, amelyet ön még emellett kiemelt, a számunkra szintén nagyon érdekes, úgyhogy remélhetőleg jó ötleteket tudunk még találni, hogy olyan kompromisszumot kössünk, kössünk amelyet mindenki el tud fogadni. Köszönöm szépen tehát a munkáját, és találkozunk az árnyék előadók ülésén. A eh, origónő fru Nedelcseva, varsågod. Negyelcseva asszony következik. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, szeretnék gratulálni ahhoz a munkához, amit a raportőr eh, végzett. Nem fogok arról a, azokról a dolgokról beszélni, amelyek ről már volt szó. E, hat módosítót nyújtottam be én magam, azok azt hiszem, hogy a kompromisszumosba bekerültek, e, és ennek örülök. Én magam is sajnálom, hogy e, ilyen rövidek voltak a határidők. Azt gondolom, hogy konkrét kérdésekben nyújtottam be módosítókat, és remélem, hogy mindenki számára elfogadhatóak ezek. Egyetértünk a raportőrrel, aki azt mondta, hogy a nők politikai képviseletére kell koncentrálnunk. Én magam is a 34-esben ezt, illetve a 11-esben is ezt próbálom erőltetni, amelyben kiemelem, hogy egyes tagállamokban 15% alatt van a nők képviselete a politikai szinten. Emellett az egyes kompromisszum módosítóra hívom föl a figyelmet, ugyanakkor Eh, sajnálatos módon eh, a pszichológiai és gazdasági erőszak nincs eléggé ki eh, domborítva, mert amikor a nők elleni erőszakról beszélünk, akkor mindenki a fizikai eh, erőszakra eh, gondolnak. Nyilván ez a nők 25%-át érinti, de van gazdasági erőszak is, például nyomásgyakorlás a partnerre és a pénz kezelés fizetésének megvonása, illetve a pénzköltésének engedélyhez kötése egyes családokban gazdasági eh, erőszaknak eh, minősül. Eh, ez, ezzel is foglalkoznunk kell. A bölcsödék és az óvodák helyzete nagyon fontos, a magánélet és a családi élet összeegyeztethetése szempontjából ez a hetes kompromisszumos módosító, ami pedig az ötös kompromisszumos módosító illetik. Azt gondolom, hogy szintén fontos az új technológiákról beszélni. Talán még egy módosítóra hívnám fel a figyelmet, ami nincs benne a kompromisszumos módosítókban a nemi erőszak, mint háborús cselekmény vagy háborús taktika, azt gondolom, hogy ezzel a külpolitikai kapcsolatainkban foglalkoznunk kell, mert egy olyan jelenségről van szó, amely egy igazi nagy csapása a világ egyes részein, és nagyon sokan szenvedik el ezt az erőszakot a nők, akik a mi szolidaritásunkra számítanak. Köszönöm az együttműködést. Ja, det finns ingen mer som har satt upp sig på talarlistan, så då... Köszönöm, úgy tűnik, hogy más nem nagyon akar hozzászólni. Uh, yes, thank you. Szadom szóval a szót Sophie Intveltnek, köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy eh, eh, ennyien hozzászóltak. Fordítási kérdésre válaszolva azt gondolom, hogy ez egy klasszikus kérdés. Nem én csinálom a fordításokat nyilván. Tudom, hogy nehéz ilyen körülmények között a fordítók munkája. Csak néhány dologra térnék ki. A szocialisták mondták azt, hogy bizonyos dolgok kimaradtak, sajátos módon természetesen nagyon kicsi a hely, ami rendelkezésünkre áll, négy módosít, négy oldalt lehet benyújtani első változatként. Nyilvánvalóan számít az ember a módosítókra, és én, ahogy mondtam, a módosítók nagy részét örömmel fogadtam, ami járóka asszony által elmondottakat illeti ő inkább csak kiemelt dolgokat, és nem kérdezett ténylegesen semmit. Negyel Cseva asszonyra reagálva majdnem minden egyetértek, amit ön mondott, a pszichológiai és a gazdasági erőszakkal nem értek igazán egyet, amit mondott, bár magát a problémát elismerem, és annak a súlyát, és én magam is láttam ilyen eseteket. Tudom, hogy ezek, ezek súlyos dolgok, de azért az erőszak szót nem alkalmaznám, mert mert akkor infláljuk, a, elinfláljuk azt a szót, hogy, hogy erőszak. Jobb lenne egy másik szót találni erre a súlyos jelenségre, ami az utolsó meglátását illeti, nevezetesen a nem erőszak, mint háborús taktika. Én ezt a módosítót támogatom, tehát egyetértek önnel, azt hiszem, hogy a titkárság elkészíti hamarosan a szavazólistát, amit nyilván minél előbb kiadunk majd önöknek a politikai frakcióknak eh, és a koordinátoroknak azt mondom, hogy persze a kompromisszumos módosítók eh, úgy készülnek, hogy eh, minden módosítóra nem lehet kitérni, és minden módosító minden érvét nem lehet felvenni egy módosítóba. 85 módosítót fettünk le a 19 kompromisszumos módosítóval, tehát erre voltunk képesek. Nyilván benne van még a dologba, hogy néhány másik kompromisszus módosítót is elkészítsünk, és akkor a az önálló módosítók számát tovább tudjuk csökkenteni. Remélem minél hamarabb elkészül a szavazólista. Köszönöm. Köszönöm. És én pedig fölhívom a képviselők figyelmét arra, hogy február 27-én, 20 8-án foglalkozunk ezzel az ügyel szavazás formájában, és aztán az áprilisi plenárisra kerül a téma. 8-as eh, napirendi pont következik, és megadom a szót Kilnilszen asszonynak. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Én röviden fogok fogalmazni, mert eh, még nem tartunk eh, olyan előrehaladott stádiumba ezzel a témával, mint a kollega. 52 módosítót kaptam, amelyek nagy része gazdagítja a jelentést és pozitív hozzájárulást jelent a jelentéshez. Azt szeretném, hogyha egy dátumot szabnánk meg, amikor is találkozni tudunk az árnyék előadókkal, ez eddig nem történt meg, és akkor ott majd átmegyünk a módosítókon, tehát egy dátumot kellene kitalálni az árnyék előadókkal, hogy ott megpróbáljunk kompromisszumos módosítókat kialakítani. Azt gondolom, hogy nem lesz ez nehéz. Köszönöm a kollégáknak, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy gazdagítsák ezt a jelentést. Eh, ordet går till fru Estrella. Varsågod. Estrella. President. Eh, Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Csak támogatni tudom a jelentés készítőt. Valóban szükségszerű az, hogy egy hogy kompromisszumokkal dolgozunk ki a különböző módosítók számára, amiket benyújtottak. Jó magam is benyújtottam számos módosított frakcióm nevében. Az SND, a szocialista frakció nevében. Kész vagyok arra, hogy önökkel együtt, együttműködve, illetve a többi árnyék jelentéstevővel együtt, együttműködve elérjünk egy konszenzust, annak érdekében, hogy ezt az állásfoglalást valóban a lehető legreprezentatívabbá tegyük, és megköpje ez a jelentés azt a fajta reprezentativitást, amit megérdemel. Nem szeretnék most részletesen beszélni a javaslataimról, hiszen ezeken a javaslatokon még dolgoznunk kell, hogy kompromisszumot tudjunk elérni. Eh, det är ingen annan som satt upp sig så jag eh, sätter upp mig. Nincsen további hozzászólási kérelem. Én is csatlakozom a felszólalók sorához, hiszen árnyék jelentéstevő vagyok ezen jelentéssel kapcsolatban. Kill Nielsen asszonynak már elmondtam, hogy kitűnő a jelentése. Nagyon sok olyan pont van ebben a jelentésben, amely fontos, és a módosítók is azt mutatják, hogy körülbelül egy irányba haladunk, tehát nem lesz probléma abban, hogy sikerüljön megállapodnunk. Úgy gondolom, hogy viszonylag gyorsan sikerül majd megállapodnunk, és jó, hogy vitázunk majd erről, de szerintem ez egy nagyon jó jelentés lesz, mert rendkívül sok fontos felvetést tartalmaz ez, és nagyon jó, hogy ilyen széles körű a jelentés, nagyon sok területet lefed, a klímaváltozást, illetve az esélyegyenlőség területét lefedi ez a jelentés. Mások nem kívánnak szólni, ezért Kilnélszén asszony a szó. Semmi hozzáfűzni valom nincs. Örülök, hogy ilyen pozitívan állnak az együttműködés elé. Ez egy nagyon komoly téma, nehéz ezt átvinni nyilvánvaló, hogy amikor a nőkről és a klímaváltozásról van szó, akkor valójában oktatói, felvilágosítói munkát végzünk. Köszönöm. Oké, Köszönöm szépen. És most elmondom, hogy mik lesznek a határidők. A módosító benyújtásának határideje janu január 10-e volt. Január 25-én, 26-án Erről februárban fogunk szavazni majd a szakbizottságban erről, és az márciusi plenárisra, az áprilisi plenárisra fog ez majd kerülni. Tehát ezt a pontot akkor most elhagyhatjuk. Hihetetlen, hogy mennyire jól tartjuk az időnket, sőt, még időt is nyertünk. Nagyon sok a munkánk, de most nyertünk egy órát. Nem tudjuk előrehozni a koordinátori ülést, hiszen vannak olyan koordinátorok, akik jelenleg nincsenek még itt, később érkeznek. Ezért megszakítjuk a szakbizottsági ülésünket. Délután három órakor érkezik majd a Dán esélyegyenlőségi miniszter, és három órakor fog folytatódni tehát a szakbizottsági ülésünk, 11-15-kor pedig a koordinátori ülést tartjuk meg. Nagyon örülnék, hogyha mindenki pontosan érkezne majd, mert rendkívül sok témánk van a koordinátori ülésen. Tehát 11-15-kor koordinátori ülés, egyébként pedig 3 órakor találkozunk a szakbizottsági ülés.